Uh, uh, no tehát, hölgyeim és uraim, kezdjük el. Kicsit csúszásban vagyunk eleve. Tudom, hogy Bors biztos úr uh, akar találkozni képviselőkkel is. Örülök, hogy eljöttek. Pár már jelezték is, hogy szót kérnek majd. Azt kérem, hogy a lehető legrövidebbre fogja a biztos úr hogy legyen alkalmunk kérdésekre, ám az is fontos, hogy ne legyenek túl hosszúak ezek a kérdések. Első alkalom üdvözöljük a strukturális párbeszéd keretében önt. Számunkra nem annyira formális feladat, ez mint inkább öröm. Örömteli alkalom arról, hogy megbizony, meg tájékozódjunk az ön tervei felől, meg az eredményekről érdeklődjünk. A csapatjának tagjai viszont már rendszeres vendégeink, úgyhogy rutinos vendégé a bizottságunknak. Üdvözöljük tehát Önt itt! Más nem is marad számomra, mint hogy átadjam Önnek a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Az elmúlt öt hónap mióta átvettem munkakörömet itt is a meghallgatást során. Szerényem ugyan, de mondhatom, hogy jelentős előrelépés született az önök szakbizottságával való együttműködés terén, meg általában az EP-vel való együttműködés terén és a napi rendünk kezelésében. Nagyon várom most azt, hogy a fogyasztóvédelmi napirend jelentését megkapjam, amely szokásos négy pilléren biztonság, oktatás, információ és, és végrehajtás alapjainál, ha jól tudom, májusban a plenárisan fogják ezt hagyni. A bizottság jelen pillanatban a fogyasztóvédelmi napirendben bejelentett tervét dolgozza ki a kettes belső piaci intézkedés csomag vonatkozásában. Hagyjam beszéljek a négy pilléről. Először a biztonság témájáról. Szerintem itt elég gyorsan sikerült előrelépnünk a termékbiztonság és a piac megfigyelés csomagjaiban. Február 13-án került elfogadásra a csomag, amely új szabályozást irányul elő a fogyasztóvédelmi termékbiztonság tekintetében, amely leváltja a mostani irányelvet majd, és harmonizálja is a szabályok némelyikét korábban harmonizált és nem harmonizált termékek között ellenmondás volt. Egyesek tájáni, biztos mások az én szolgálataim alá estek. Igyekeztünk ezeket a szabályokat észszerűsíteni egy kicsit, a új szabályozás rész, a része a csomagnak a piaci megfigyelést is, és egy több éves piaci megfigyelési cselekvési tervet is. Úgy elbocsátottunk 20 cselekvéssel. Az egyik célunk az, hogy a, egyszerűbbé tudjuk a termékek nyomon követhetőségét, és a nemzetközi partnereinkkel együttműködést könnyűbbé tegyük. Különösen Kínát értem ez alatt. Ebben összefüggésben a kötelező indi, indikátor jelzések minden jelzése minden terméknek a terméken a származási országnak és egyéb információknak része kell legyen a beszállítói hálózat minden láncszemélynek. Ez nagyon fontos már a Kulturális Bizottság is erre hangsúlyozta a származási ország elvét, a hát ez szakbizottság is rámutatott erre, például a húsipari termékeknél, de a nem élelmiszer jellegű termékeknél is felmerült a címkézési igénye. Tudom, hogyha ez átmegy a parlament és a tanács jogalkotási szervén, lehetővé teszi a gyorsabb, jobban célzott végrehajtást, és hozzájárul ahhoz, hogy a bizalmat erősítse a, a termék bizalmában, a termékbe vetett bizalomban. Az EU hozzáadott értékét kiemelve a szolgáltatások tekintetében, mert csak, ebben a, csak a termékekkel koncentrálunk, volt a szolgáltatások is fontos részét képezik ennek, erre is figyelnünk kell. A második pillér a fogyasztói jogok ismerete. Március 15-én indítottuk útjára azt a weboldalt, ahol fogyasztóvédelmi oktatásra vonatkozó anyagok találhatók fel. Ezek oktatói anyagokat tartalmaznak, amelyek Európai Unió több helyén, több országában dolgoztak, és interaktív eszközöket is tartalmaz, képzési ö, leckék és különféle fórumok keretében, valami gyakorlatilag tanácsokat is szolgáltat a weboldal. 12-18 éves korú korosztályra koncentrál gyakorlati ismereteket terjesztve közöttük. A harmadik pillér a fogyasztói tájékoztatás, az első kört hát megtartottuk a, a stakeholderekkel a párbeszédekkel, vállalatok, szabályozók, nemzeti hatóságok, fogyasztók, civil szervezetek tartoznak ide. Összevetettük megvizsgáltuk az összevető eszközöket, például árösszehasonlító weboldalakat és motorokat, valamint az mert greenwashing jelenségét, amikor egy terméket úgy írnak le a reklámozók, mint környezetbarátot, halott, nem az. E két jelenséget vizsgálva, és beterjesztem múlt hónapban, már az 18-19-én a Fogyasztóvédelmi Fórum elé, kidolgoztuk itt az itteni reflexiók alapján, hogyan lehet ezekre a jelenségekre koncentrálni. Negyedik pillér, végrehajtás. Abszolút prioritás a tagállamok szempontjából, és a fogyasztói csúcs múlt hónapban éppen ennek szentelte ülését. A csúcs részevői hangsúlyozták, hogy bár a mostani fogyasztóvédelmi jogszabályok igen kiterjedettek, és általában használt vannak a fogyasztóknak, mégis harmonizált végrehajtásra volna szükség. Ezért a csúcson elhangzott az, az igény, hogy koordináltabb módon kellene végrehajtani EU szinten. Ezeket a jogszabályokat persze mindig azt reméljük, hogy nem kárhoztatjuk, korholjuk Brüsszel túlhatalmát, és ki kell mennünk a bizottság szerepkörét. A jelenlegi politikai és gazdasági összefüggésben nagyon fontos ez, mi közben a gazdaságokon, tagállami forrásokon a nagy nyomás nehezedik. Az online kereskedelem témakörében az EU végrehajtási kapasztását lehetne kifejleszteni a digitális kor eszközeivel, hogy gyorsabban tudjunk reagálni és jobban be tudjuk vonni a kereskedőket és a fogyasztókat ebbe a körbe. A fogyasztóvédelmi együttműködési szabályozást a lehetőleg mélyebben ki kéne aknázni. Azt várjuk, hogy a CPC szabályozást felülvizsgálata megtörténjen, ez 2014 végére várható, és ennek alapján lehet erősíteni a koordinációs mechanizmusokat. Most dolgozunk azon is, hogy egy közérdekű konzultációs kört indítsunk el ebben a témában a kártérítési és jogorvoslati eljárásot illetően az EDR és az ODR jogszabályok mérföldkövet jelentenek. A belső piac további erősítésében jól tudják, hogy március 12-én parlament az első olvasatban megállapodásra jutott, és két nappal ezelőtt a tanács is ezt tette. Ez nagy lépés a fogyasztóvédelem tekintetében Európa szerte, ennek révén lehet bíróságon kívüli eszközökkel vitarendezéseket megszervezni, amelyek sokkal olcsóbbak, hatékonyabbak, csökkentik a perköltségeket, és a jó ügyfélkapcsolatokat erősítik. Ez a fogyasztók bizalmát, és a kereskedők bizalmát erősíti a belső piacon, és annak digitális kihatásai is jelentősek. Hagy ragadjam meg ezt az alkalmat, hogy megköszönöm a két különleges jelentéstevőnek, Julius Kresnek, aki most Málta miniszterelnök helyettese, és ilyenként le kellett mondjon parlamenti mandátumáról, és Róza Tunnak, valamint a szakbizottságuk elnökének, Harbour önnek azért a munkáért, amely döntő módon hozzájárult ahhoz, hogy rekordgyorsasággal sikerült kiegyensúlyozott megállapodásra jutni. A bizottság munkája ezzel nem ért véget tervünk az, hogy egy jól működő felhasználó barát ODR platform jön létre, és a bizottság segíti a tagállamokat abban is, hogy végrehajtási iránymutatásokat bocsássanak ki az IDR e tekintetében, és egy sor kiegészítő intézkedést is útjára bocsátunk azért, hogy az EDR-t és az ODR-t segítsük érvényesülni Európa szerte. Ami a kollektív jogorvoslatot illeti, ez is nagyon fontos pillére, pillére ennek a kérdéskörnek. Az Európai Parlament állásfoglalása nagyon konstruktív hatással volt a vitára, a eszmecserére. Jól tudom, milyen nézetek érvényesülnek a fogyasztóvédelmi szervezetek körében, a stakeholderek és a tagállamok körében. Én erősen hiszek abban, hogy koherens keretre van szükség az Európai Unióban a kollektív jogorvoslat témájában, a bizottság saját kezdeményezéseket dolgoz ki ebben a témában ez év során, és szorosan együttműködök Reding és Almunia alelnökökkel, hogy ezt a közös intézkedés kezdeményezést tető alá hozzuk. Lehet, hogy ez nem mindenkinek lesz teljesen kielégítő, ám meg vagyok győződve arról, hogy nagyon jó lépés lesz a jó irányba ebben nagyon összetett témában. Negyedik pillér a fogyasztóvédelmi napirenden a az ágazati politikában való megjelenítése a fogyasztóvédelmi érdekeknek. Az egyik fő forrása a fogyasztóvédelmi hozzáadott értéknek európai szinten az az átfogó megközelítés, amely a fogyasztóvédelmi politikában érvényesülhet. Prioritási ágazatokat kell meghatároznunk a fogyasztóvédelmi szempontból, például a pénzügyi szolgáltatások, digitális, energia, közlekedés, élelmiszer, fenntartható fogyasztás együttműködöm biztos társaimmal annak érdekében, hogy ezek a kezdeményezések teljes mértékben megvalósításra kerüljenek. Például Várnyi biztos úr együtt most végekisítjük azt a jogalkotási kezdeményezést, amely a banki számlákról szól majd. Ez arra törekszik, hogy megnyissa a bank számlák piacát úgy, hogy az átláthatósága és összevethetősége megvalósuljon a bank költségeknek, a banknyitás költségei csökkentse, és eltörölje azokat a nehézségeket, amelyeket még ma is, amelyek ma is fennállnak több az állampolgárok nagy csoportja a bankszámítás területén. Várom a felvetéseket a bizottságban. A fogyasztói hitel irányelv keretében most véglegesítjük a nemzetközi jogba való átültetésének értékelését. Erről egy év második felében jelentést készítünk a most folyó tanulmányok eredményeképpen. Ez évben információs kampányt is indítunk a fogyasztó védelem tekintetében, a fogyasztói hitelekről, Írországban, Spanyolországban, Cipruson például. A nyugdíj témájában egy konzultációs dokumentumot írunk éppen, ennek célja az, hogy megragadjuk, miképpen lehet koordinált EU megközelítést alkalmazni a fogyasztó védelem tekintetében, érvényesíteni az egyes nyugdíj alapok összevetésére. A túlzott eladósodásról is készítünk tanulmányt. Minden tagállamban kívánjuk vázolni a mostani helyzetet, és intézkedéseket javaslunk a negatív hatások orvoslására. A e tanulmány eredménye nem sokára elérhetővé válik, segít majd bennünket abban, hogy jövőbeli cselekvéseket megtervezzük. Az energetika területén egy multistakeholder párbeszédet tartunk ebben az évben. Ennek témája az elektronikus számlázás és a fogyasztók részéről az energia gazdálkodás segítése. Ősszel zárja ezt a kampányt egy civil fórum ebben a témában. Aztán digitál, a digitális technológia tekintetében egy új eredmény, tanulmány eredményeit most fogjuk publikálni, az internet hozzáférés a fogyasztó szempontjából címmel. Ez a még fennálló teendőket tartalmazza annak érdekében, hogy optimalizáljuk a fogyasztók hozzáférését az internetes szolgáltatásokra. Elnök úr, tisztelt képviselők, összefoglalásként hadd hangsúlyozom, hogy a fogyasztóvédelmi rendszabályok betartására vonatkozó képességünk a finanszírozástól is függ. A 142-20-as fogyasztóvédelmi program végrehajtását illetően remélem, hogy a szabbizottság is támogatja ezeket a célokat a belső piac erősítés érdekében. Köszönöm, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseket. Well, thank you very much indeed for that. Köszönjük szépen ezt az átfogó áttekintést. Nagyon sok jegyzetet készítettem azokról a tevékenységekről, amik itt elhangzottak. Talán nem is tudunk mindegyikre reagálni, de azért megpróbáljuk. 8, 9, 10 felszólaló van, fél óránk van, emlékeztetnék erre mindenkit. Ha javasolhatom, akkor Gepard és Vamp kollégákkal kezdjük. Nem tudom, hogy ki a többi frakcióvezető? Rüle asszony? Gebhardt asszony, neki adok most prioritást, mert tudom, hogy mennyire lelkesedik a bankszámlák kérdése e, iránt, hiszen ő az előadója ennek a véleménynek. Tehát már látom is, hogy e, mosolyog, e, fülig ér a szája, tehát neki adom meg először a szót. Utána Schwab úr következik, aztán pedig a többiek de kérem, hogy viszonylag röviden fogalmazzanak, mert különben Tajani biztos úr megérkezik, és nem akarnánk, hogy várnia kelljen. Köszönöm, köszönöm, Borg úr. Ezt a nagyon kimerítő magyarázatát. Már nagyon ígéretes, és nagyon barátságos volt. Kivételesen most nem a kollektív jogorvoslatról szeretnék beszélni, Tarabella úr biztosan hozzászól majd ehhez, hanem két másik témára koncentrálnék most. Az egyik, és Malcolm éppen az imént utalt rá, a bank számlához való hozzáférés kérdése. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyet én is fel, én vetettem fel egy saját kezdeményezési jelentés terén az Európai Parlamentben, mert szerintem sürgető problémát jelent. Bárnyi úr is ö, megígért, hogy gyors reagálnak majd. Az a kérdésem, meddig tart ez még? Hiszen márciusban, februárban lett volna ez esedékes, ám a kérdésem az, hogy mikor lesz erről valamiféle döntés, mert az állampolgárok nagyon várják. A második dolog, említette, hogy egy kampányt szerveznek a fogyasztói jogok témájában, többféle, több tagállamban szeretnék ezt lefolytatni, ez helyén való. Talán értelme volna biztos úr annak, ha az Európai Bizottság azon jogokat, melyek az elmúlt években kerültek elfogadásra a fogyasztóvédelem tekintetében az állampolgárok érdekében, végre a tíz legfontosabb kérdés közé sorolnák, amelyeket Barnyi úr fogalmazott meg. Lehet, hogy nagyon konkrét állampolgári fogyasztói jogok ként lehetne ezeket kiemelni. Mert ha az általunk épített Európát valóban érthetőbbé akarjuk tenni az emberek számára, akkor ez nagyon fontos eszköz lehet. Ezeket a irányelveket a, sokszor úgy reklámozzák a tagállamok, mint hogyha nemzeti jogszabályok volnának, holott csak átültették az irányelvet, az európai jogot, és ezt ki kell emelnünk az állampolgárokat tudatva, ezt a tényt. Tehát észszerű volna ezzel is foglalkoznunk, és tovább vinnünk. Köszönöm. Svábúr, aztán Krisztián Bussoy, és aztán a biztos úr válaszolt az elsőkkel. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Én is örültem annak, hogy ilyen erős kötelezettségvállalásokat tett az el, új feladatkörének első hónapjaiban. Azt is örömtelennek tartom, hogy a, a végrehajtás témájával ilyen kiemelten foglalkozik, mert hogy ez nagyon fontos, nem elég jó szabályokat elfogadni, végre is hajtani ezeket, sok minden ezen múlik. Például az orvosi egészségügyi termékek irányelvében is javult a végrehajtás, és a piac felügyelet tekintetében is sikerrel járt abban, hogy az ipari főigazgatósággal sikeresen kompromisszumot kötöttek a fogyasztóvédelmi és biztonsági kérdések egyensúlyát meghatározva. A kérdésem arra vonatkozik, amit Géphárt asszony mondott, szerintem ez pozitív javaslat, valóban többet kellene beszélnünk arról, hogy mit értünk el európai jogszabályok keretében. Legalább én kéne beszélni, mint, amiről nem, mint amit nem értünk el. A kérdés tehát felvetődik, mit tehetünk a tagállamokban a végrehajtást erősítve. Mert éppen a műszaki vizsga, a gépkocsi műszaki vizsgáját tekintetében is úgy tűnik irányelvként valósul ez meg, és a tagállamokon áll majd a végrehajtás. Tehát talán rendelet tehát kellene írni a piacvédelmi kérdésekről, hogy egységesen tudjuk a piacot végre szabályozni. Tarabella és Haszli kollégákat felírtam, és Vasló kollégát is a következő csoportba. Igen, nagyon rövid leszek, hiszen négy órakor Tajani biztossal kell kezdenünk a vitát. Én vagyok az előadója az átláthatóságról szóló irányelvnek ebben a bizottságban. Az IMCO bizottság számára készítettem erről egy véleményt, és tudom, hogy ezzel kapcsolatban egy módosított javaslatot fogadtak el, az Európai Parlament módosítói közül számosat elfogadva és ezek közül többet a mi bizottságunk szavazott meg. A parlament számára ez egy fontos kezdeményezés, de tisztában vagyunk vele, hogy a tanácsban elakadt ez a téma. Megkérdezném a biztost, hogy van-e a tanácstól bármiféle információjuk az át, felülvizsgált javaslattal kapcsolatban, és hogy milyen lépéseket tesznek az intézmények álláspontjának közelítéséért. A második kérdésem pedig egy olyan témához kapcsolódik, ami a szimbiózis a az egészség és a fogyasztóvédelem között. Az orvosi eszközökről beszélek. Az Európai Bizottság egy olyan javaslatot készített, amelyben a fogyasztókat védenék mind, mindazok a rendelkezések, amelyekkel ellenőrizni kell egy eszközt, mielőtt az a piacra kerülne. De egyes parlamenti kollégák szeretnék teljesen megváltoztatni ezt. Ugyanezeket a követelményeket és eljárásokat szeretnék bevezetni, mint a gyógyszerek esetében. Annak ellenére, hogy itt teljesen más termékekről van szó, nem ugyanazok a szabadalmak, egyáltalán nincsenek is ilyenek, és a fogyasztók, a betegek helyzete is egész más, a piacnak sokkal lendületesebb a dinamikája. Milyen szándékok vannak, hogyan lehetne jobban kommunikálni a parlamenttel, hogy mi a különbség a két termékcsoport között? Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Ahogy Csapát asszony mondta, sokat ígértem. Azt hiszem, csak olyanokat ígértem, amit meg is tudunk valósítani, ugyanis már 30 éve vagyok politikus, tudom, hogy mit jelent az, amikor az ember ígéretet tesz, bumeránként visszatér hozzánk. Igen, azért ígértem bizonyos dolgokat, mert azt gondoltam, hogy tudom majd teljesíteni. Igen, ígéretet tettem a dohány irányelvvel kapcsolatban, és 6 héttel a határidő előtt teljesítettem is azt. Nem is Barnier úr hibája, és nem is az enyém, hogy késlekedtünk az elindítással, de örömmel tájékoztatottam önöket arról, hogy jövő hónapban már lesz egy sajtókonferencia az irányelv elindításáról. Tehát ez rendkívül valószínűtlen lenne, hogyha nem indítanánk el ezt jövő hónapban. 99% az esély annak, hogy májusban ez el tud indulni, természetesen, hogyha a kollégák ezt elfogadják. Ez azon a három alapelven alapul, amit ön is említett. Üdvözlöm azt a javaslatot, hogy fogyasztói jogok kartáját kellene készíteni, de most már hozzászoktunk az egységes piachoz. Még akkor is, ha mindig meglepődöm rajta, hogy honnan érkeznek ellenérvek az egységes piac ellen, és ismét előkerülnek azok az akadályok, amelyek korábban fennálltak. Természetesen vannak hátrányai is az egységes piacnak, itt volt például a lóhús botrány, hogyha valaki megszegi a szabályokat, akkor az az egész területen visszhangot kelt. De ez csak azt jelenti, hogy azokat kell kinyomoznunk, akik megszekték ezeket a szabályokat, és alkalmazni kell rájuk a szabályokat. Ugyanez érvényes a Schengeni övezetre. Csak azért, mert egy büntetett előéletű személy átköltözik egyik országból a másikba, azért nem kell Schengent megszüntetni, egyszerűen jobb szabályozásra, jobb ellenőrzésre van szükség. Az egységes piac szintén az Európai Unió sarokköve. Tehát Ebben a tekintetben válaszolnék Andrea megjegyzésére is. Hogyan tudjuk megerősíteni ezt a területet? Azzal, hogy jobban dolgozunk és jobban tájékoztatjuk a fogyasztókat, mind a versenyképes árak, mind pedig az áruk hozzáférhetőségével kapcsolatban. Legjobban a saját hazámat ismerem. Amint csatlakoztunk az Európai Unióhoz, köszönhetően az egységes valutának, de az egységes piacnak is azonnal éreztük a az árak és az életszínvonal emelkedését. És alapvetően most már lehet, meg, lehet keresni a legelőnyösebb ajánlatokat, és könnyebben hozzá lehet jutni termékekhez. Az orvosi eszközökkel kapcsolatos kérdés első részére azt tudnám válaszolni, hogy korábban én is szembe kerültem Tajani úrral, amikor ezt a témát megvitattuk. Azóta nem beszéltem erről Tajani úrra, de tudom, hogy négy órakor el fog jönni önökhöz. Azon a tanácsülésen én egyedül voltam, és ha nem lett volna ott a kollegialitás szelleme, akkor nem tudom, mit csináltam volna, ugyanis megdöbbentett, hogy mindenki ösztözet nyitott erre a javaslatra, és azt mondták, hogy nem is szabadna szavaznunk ellene, hanem a bizottságnak kellene visszavonnia el tudják képzelni, hogy mit kaptam, amikor Tajani úrnak én prezentáltam az árak átláthatóságával kapcsolatban. Nem egyetértek, nem kellene ezeket úgy kezelnünk, mint hogyha orvosságok lennének. A bizottság javaslata is ebbe az irányba mutat. Ez egy virágzó iparág, és a gazdasági válság közepette ez nagyon fontos. Ez versenyelőnt ad nekünk a világ más régióival szemben te hát ne, ne próbáljuk ezt az iparágat megfojtani, inkább a fogyasztók védelmére koncentráljunk. A fogyasztók tulajdonképpen maguk a betegek, attól függ, hogy hogyan hívjuk őket. Tehát nagyon fontos a piacra kerülés előtti ellenőrzés. Utólagosan is ellenőrizni kell ezeket a termékeket, de a bizottság javaslata ellene megy annak, hogy nagyon szigorú előzetes ellenőrzés kelljen, akárcsak a gyógyszerek esetében. Rendben. Szorít minket az idő. Tehát kérem a kollégákat, hogy ha lehet, akkor csak egy témában tegyenek fel kérdést, lehetőleg egy percben. Tarabella, Hanslik és Vasfó kollégák következnek. És el fogom venni a mikrofont, hogyha valaki túl sokáig beszél. Igen, elnök úr, biztos úr. Köszönöm, hogy felidézte ismét azt a témát, ami minden alkalommal felmerül, amikor egy biztos eljön. A kollektív jogorvoslat kérdésére gondolok. 25 év alatt volt már zöld könyv, fehér könyv, számos dokumentum és meghallgatás, és a végén semmilyen eredmény nem mutatkozik. Így jutottunk el odáig, hogy mostanáig megsorokszorozottak a piacok, az új technológia, a mobiltelefonok, az autók, a számítógépek, de az orvosságok is. És aztán itt volt az a probléma egyes protézisek esetében is, és egyes iparágak természetesen mindenhol előfordul, hogy rossz indulatú gyakorlatokat folytatnak az európai fogyasztók érdekéről van szó. Említette is Reding asszony és Almunia úr megbeszélte velük is ezeket a kérdéseket, de tavaly, legutóbb március 5-én Reding asszony azt válaszolta a parlament kérdésére. Természetesen elnök úr igyekszem röviden megfogalmazni, hogy gondolkozzunk el a problémán, de hát 25 éve gondolkozunk ezen. Remélem, hogy önnek el lehet hinni ezeket a szavait, hogy ez a javaslat valóban napvilágot lát majd. És szeretném tudni, hogy mikor lehet erre sort keríteni, és hogy mikorra tervezik ennek az elkészítését. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük. Hanslik asszony a következő. Köszönöm, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni, de egy percnél többet fogok beszélni, és három nagyon fontos kérdésem van, ami a dohány irányelvhez kapcsolódik, amit az ENVI bizottságban véleményeztünk. Először is az elektromos cigaretták nikotint tartalmaznak. A bizottság ezzel kapcsolatban egy küszöböt javasolt, és ennek a küszöbnek a meghaladása esetében a cigarettáknak az orvosi eszközök irányelv hatájára kellene tartozniuk. Ez a javasolt megoldás ahhoz vezethet, hogy az elektromos cigarettákat betiltják. Meg tudná erősíteni, hogy valóban fenyeget-e ez a veszély? Vagy nem így van? Tehát ennek az irányelvnek a fényében hogyan fog ez történni? És mennyi ideig tart majd egy átlagos cégnek, hogy engedélyt kapjon az irányelv keretében? Második kérdés. A bizottság szeretné megelőzni azt, hogy a fiatalok dohányozni kezdjenek a bizottság eh, miért szeretne új eh, dohánytermékeket bevezetni a piacra? És az utolsó kérdés. Azok a gyárak, ahol a dohánygyárakat, eh, de termékeket előállítják, illetve a Dohány ültetvények elhelyezkedése azt jelzi, hogy egyes országokat jobban érinteni fogják ezek a változások. Tekintetbe vette-e a bizottság, hogy az új szabályozás milyen hatása lesz az egyes tagállamokra? Köszönöm, elnök úr. Itt az unió költségvetéséről beszélünk, és a fogyasztók védelme a leggyengébb szereplője az unió költségvetésének. De az ön támogatására is szükség van ahhoz, hogy ebben az nehéz kérdésben együtt tudjunk érteni a tanácssal. Ritkán beszélünk arról, hogy a gazdasági válság az unió országaiban olyan szintet ért el, hogy a fogyasztás állandóan mozog, változik, és újfajta fogyasztási módszerek emelkednek fel. A C2C, tehát a fogyasztótól fogyasztóig való a, az aukciók, a csoportos vásárlások mind ilyen gyakorlatok. Azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy figyeljen oda ezekre az új fogyasztói gyakorlatokra, és hogy itt ne sérüljön a fogyasztóvédelem. Hogy mindaz a keret, amelyben vagyunk, amely a hagyományos fogyasztásra készült, nem alakul magától az ilyen új típusú fogyasztásokhoz. Tehát kérem, hogy vegyék figyelembe ezt és a hatásait. Köszönöm. Thank you very much. So I'll invite, uh... Köszönöm. Kérem, hogy a bizottság válaszoljon, de mielőtt ezt tennénk, a következő három... Mrs. Styler and Mr. Arias. Uh, so please be ready for that. Tehát kérem, készüljenek fel, és most a biztos úrnak adom meg a szót. Nos, ami a kollektív ö, jogorvoslatot illeti, lesz valami. A semmit tevés ugye nem választási lehetőség. Azt nem tudom elmondani, hogy mi történt az elmúlt 25 évben, mert csak 5 hónapja vagyok itt, de mivel megfelelő információval rendelkezem, azt el tudom mondani, hogy lesz kezdeményezés az idén, de hogy ez milyen formát ölt, erről most folyik a vita a bizottságon belül. De az elkövetkezendő hetek során lesz valamilyen fejlemény, amikor be is fogjuk jelenteni azt, hogy milyen fajta kezdeményezés lesz ez. Ha a személyes véleményemre kíváncsiak, én azt gondolom, hogy itt is kell valamilyen jogszabályt alkotnunk, és a meghallgatásom során azt mondtam, hogy én magam a kollektív jogorvoslat mellett vagyok, a saját parlamentünkben is mellette szavaztam el, amikor erről vitáztunk, úgyhogy személyes problémám nincs ebben a témában. Persze a politika más kérdés. Néha kis lépésekkel lehet elérni az embernek a célját, de előre, nem hátra irányuló lépésekkel. Lesz tehát kezdeményezés? Nem ötlettemetőről beszélhetünk, még akkor sem, hogyha régóta várunk már rá. Persze, amikor az ember valamit már régóta vár, akkor mikor bejelentik, pont ellenkező hatást ér el, de biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi helyzethez képest előrelépést fog jelenteni. Ami a dohánytermékeket illeti, illetve ennek hatását a piacra. Illetve az elektronikus cigaretták helyzete. Hát már is itt vannak a piacon, és akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy szabályozzuk őket, amennyire csak lehet. Még akkor is, hogyha egyetértek önökkel abban, és legalábbis úgy értettem, amit mondani akarnak, hogy a dohányosok számára, vagy a volt dohányosok számára hamis biztonságot jelent. Azt gondolják, hogy nem dohányoznak, de ugyanakkor mégiscsak dohányoznak. És persze ennek a hatása is rossz az egészségükre, és hogyha itt most kampányolni kellene, akkor nyilván nem kampányolnék csak mellettük. Úgyhogy nem akarunk túlszabályozni, valamilyen plafonértéket akarunk csak megállapítani. A jelenlegi dohány irányelv széles körű támogatásra lelt, hiszen az MBI előadója további ö, szigorításokat kér. A tanácsnál, a másik nem lesz könnyű ezt elérni, már mint az egységes csomagolást. Hát itt sem, főleg azért nem, mert különböző nemzeti kérdések vetődnek fel, mint a kis keskeny cigaretták, vagy a jellemző uh, ízek, regionális dohánytermékek, stb. stb. De a legnagyobb ellenállás nem az egészségügyi miniszterek részéről, hanem inkább a gazdasági miniszterek részéről az, hogy mi a helyzet a munkahelyekkel és a pénzzel, meg a piaccal. Nos, itt most nem tudom, hogy mit mondjak, mert végül is az egészségügyi miniszternek csökkenteni kellene a dohányosok számát. És az EU miniszternek a célja az kell, hogy legyen, hogy csökkenjen az EU dohányosainak száma. Kétszázalékos ez az érték a mi esetünkben 5 év alatt. Tehát 2,4 millióval kevesebb legyen a dohányos. Na most, hogy ennek lesz-e negatív hatása egyes országok gazdaságára? Valóban, valószínűleg, de ugyanakkor lesz pozitív hatása is, mert a volt dohányosokon megspórolt összegeket a gazdaság más területeire lehet majd befektetni, és itt talán még több munkahelyet lehet teremteni, mint amennyit elvesztünk a másik oldalon. De ha az önök érvelését hangsúlyoznám, vagy azt az érvelést, amelyet mi megfogalmaztunk, vagy amit a dohányipar fogalmazott meg, Gondolom ez nem az önök véleménye, hanem csak közvetítik, amit mások mondanak. Akkor reklámoznom kellene inkább a dohányzást, hogy még több ö, munkahelyet teremtsünk, hogy jobban működjön az, a gazdaság. De hát ö, az egészségügy terén küzdenünk kell a dohányzás ellen, mert tudjuk, hogy mennyibe kerül mindez milliárdokba a kormányoknak. Ha el akarjuk érni a célt, több milliárdot lehetne megtakarítani, amit aztán a szociális ö, szolgáltatásokra, egyéb területekre lehetne újra beruházni. Tehát lesznek veszteségek? Hát igen. Én úgy gondolom, hogy végül is kiegyensúlyozódik a helyzet, ö, sőt, talán ö, a mérleg oldala a pozitívumok felé billen el lesz-e kompromisszum? Igen, szerintem a bizottság kész rá, kivéve a legfontosabb területeket a dohány irányelv vonatkozásában, hogy szélesebb körű konszenzus legyen a tagállamok között. Nos, ami a válságot illeti, illetve a fogyasztási szokásokat, Bosvált úr említette ezt, a fogyasztói program keretén belül volt egyszer egy kérdésem, nem ebben a szakbizottságban, vagy, hanem egy konferencián. Miért beszélünk mi a belső piac ö, rendszabályozásáról, ö, a fogyasztók védelméről, mikor vannak olyan országok, ahol nincs is mit fogyasztani? A kérdés az volt, hogy még további szabályzatokra van szükség fogyasztóvédelemre a válságos időkben. Mert akkor van erre nagy szükség, amikor válságos időket élünk. Kik szenvednek a leginkább a gazdasági válságtól? A fogyasztók, mert ők lesznek még kiszolgáltatottabbak, akár a koruknál fogva, vagy az életkörülményeik miatt. Aztán az olyan új eszközök miatt is, amelyek megjelennek a piacon, és amelyek végül is még súlyosbítják a fogyasztók helyzetét. Úgyhogy válságos időkben még inkább oda kell figyelnünk a fogyasztók jogaira az általán említett veszélyek miatt. Hiszen ez még inkább kiszolgáltatottá teszi őket. Köszönöm. Köszönöm, akkor most a következő három, remélem rövid kérdés. Kratz asszony, Steiner asszony és Arias úr. Tessék, Kráca asszony. Köszönöm, elnök úr. A fogyasztók Európa szerte nem bíznak már az élelmiszerláncban és az élelmiszer belső piacban. Jön vissza a nacionalizmus. Az emberek aggódnak a lóhús botrány miatt. Úgyhogy üdvözölni szeretném, hogy a bizottság gyorsan, hatékonyan lépett fel akciótervel, amikor is a ló-hús botrány kirobbant. Három kérdésem van. Egy, nyomon követhetőség. Az akciótervben arról írnak, hogy felgyorsítják a kötelező származás címkézése minden egyes hús vonatkozásában című e, e, jelentést. Ez az én feladatköröm volt, a címkézés, úgyhogy nagyon szeretném tudni, hogy a fogyasztók kérésére így reagálhatnánk a jobb nyomon követhetőség terén? Második kérdés. A cégek mondhatják nekünk azt, hogy bocs, bocsánat, nem a mi hibánk, nem tudtuk, hogy mi történik, úgyhogy tulajdonképpen ki a felelős valójában a fogyasztókkal szemben. Esetleg az a 2004 per 88 82-es rendeletbe bele lehetne venni azt, hogy a büntetéseket megerősítsük, súlyosabbá tegyük, nagyobb szankciókat rójunk ki a hibásokra? A élelmiszer láncra vonatkozó törvény megsértésekor mi történik? Mert nagyon nehéz, hogy a szándékosságot felesen, be lehessen bizonyítani. Végül, biztos úr, nagyon köszönöm, hogy írásban feltett kérdésemre válaszolt a címkézés, átcímkézés vonatkozásában. Kérem, hogy ö, vitassa ezt meg az iparággal, mert ö, ö, óriási pánik volt az érintetek körében, ö, amikor visszavették az élelmiszert és eldobták és, és nem azt mondják nekem, hogy nem ö, élelmiszerbiztonsági probléma volt, hanem címkézési probléma. A lazányát és a húsgombócot át lehetett volna címkézni és értékesíteni az európai törvényeknek megfelelően. Úgyhogy kérem, mondja meg ezt azoknak, akik válságos időkben több millió tonna ehető és jó minőségű élelmiszer dobtak ki azt mondták az, a, a, a fogyasztóknak, hogy az élelmiszerbiztonsági kérdés pedig nem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Európában isznak a legtöbben az emberek. Az alkohol az egyik legkockázat, nagyobb kockázat az egészségre a 29 évesek idősebbeknél. Ma egy szemináriumon voltam, az európai alkohol probléma miatt. Nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Nagyon szomorú, hogy bár a az agri, az egészségügyi, az adóügyi főigazgatóságot meghívtak, de senki a bizottság részéről nem volt ott. Úgyhogy azon töprengtem, hogy esetleg az ön kollégáik közül valaki el tudna eljönni a szemináriumra, mert az alkohol nagyon komoly probléma. Skódia, Skóciában ez komoly probléma, mert eléggé alacsonyak az árak, és még a skót egészségügyi minisztert is akasztja. Nyilván tudják, hogy a skót viszki témájában most a bíróság előtt állunk, ez fontos kérdés, foglalkozni kell vele, köszönöm szépen. Nos, akkor további meghívás van, mondja az elnök úr, tessék, Ágyász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Borg úrnak, hogy jelen van a szakbizottságban, és hogy megosztotta velünk, milyen munkákat végez jelenleg a bizottság. Koordinátorként az egységes digitális piaccal kapcsolatban azt gondolom, hogy növelnünk kell a fogyasztók bizalmát a digitális környezetben. A bizottság online tájékoztatja a fogyasztókat a jogaikról, és ezt jó ötletnek tartom. Az árösszehasonlítás, a termékek esetében szintén ugyanebbe az irányba mutat, megteremti a szükséges bizalmat az európai digitális környezetben, amire annak szüksége is van. De ennek nem csak léteznie kell, hanem jól is kell működni azért, hogy nehogy ellentétes hatást váltson ki. Az ADR és ODR tekintetében ez mind a fogyasztók, mind pedig a vállalkozások különösen pedig a KKV-k esetében eh, szintén megteremti a bizalmat. Milyen eh, bizalomnövelő intézkedések eh, léteznek jelenleg a digitális piac területén, és mit fognak tenni annak érdekében, hogy ezeket a kezdeményezéseket sikerre vigyék? Köszönöm. Mielőtt a biztos úr válaszolna, remélem, hogy még három előadót sikerül majd beadni. Campos úr, Bára és Sárdamusza asszony. Tehát kérem, tegyék fel a gyors, rövid kérdéseiket, utána pedig a bizottság adhat választ erre az utolsó oda kérdésre. Hadd kezdjem a lóhús botránnyal. Ez ugyanis egy fogyasztóvédelmi kérdés. Ez a megfelelő fórum tehát arra, hogy beszéljünk erről. Még amikor a teszteket elvégezték, illetve a bizottság által ajánlott teszteket el is végezték, a bizottság nem kényszeríthette a tagállamokat arra, hogy ezeket a teszteket elvégezzék. Annak ellenére, hogy 75%-ig finanszíroztuk őket. Valamennyi tagállam együttműködött, és körülbelül egyharmaduk több tesztet végzett, mint amennyit a bizottság ajánlott. Csak hogy egy példát mondjak. Németország 250 helyett 850-et tesztelt le, az Egyesült Királyság pedig valamennyi levágott lovat megvizsgált a mészár, mészárszékeken, mielőtt azok bekerültek volna az élelmiszerláncba. Tehát a legtöbb tagállam túlment az ajánlottakon. Ha feltennék nekem azt a kérdést, hogy megfelelő-e a nyomonkövetésekre vonatkozó jogszabály, azt mondanám igen. Csak egy példát mondanék. A híres marha lazanyja, amit egy brit szupermarketben találtak, néhány óra alatt visszakövethető volt, és sikerült megtalálni, hogy a húst hol állították elő, hol tárolták, hol dolgozták fel, és hogyan került végül a brit szupermarketbe. Tehát az a kérdés, hogy most ki kellene-e terjeszteni az, az, eredeti, az eredet címkézést a friss marháról és a más friss hústermékekről. Hiszen tudják, a következő hónapokban a birka, kecske és sertéshúsra is kiterjed majd ez. Tehát, hogy ezt a feldolgozott húsra is ki kellene terjeszteni, azt mondom, hogy ez igazából nem a nyomon követés kérdése, hanem a jobb átláthatóság és a fogyasztó jobb tájékoztatása szempontjából lényeges. A lóhúsbotrány azonban még akkor is kitört volna, hogyha az eredetet megfelelően megjelölik. Tehát ez a hamis címkézés esete volt, a tesztelés nélkül nem is tudnánk, hogy sertést vagy lovat eszünk. Baktériumokra szoktunk tesztelni, nem pedig arra, hogy milyen állatból származik az a hús. De most már ennek köszönhetően elmondhatjuk, hogy ez marhahús volt, de 20%-ban lóhús tartalmazott. És nagyon sok parlamenti képviselés tagállam is támogatja ezt a jogszabályt. És könnyű lenne azt mondani, hogy megadom magam a népakaratnak és természetesen figyelembe is fogom ezt venni, de mégis meg kell várni a hatásvizsgálatot, amelyre a parlament az idei év végét jelölte meg céldátumként, mi pedig próbáljuk nyár végéig elkészíteni ezt az elemzést, tehát három hónappal korábban. És ennek a jelentésnek az alapján fogunk majd később cselekedni. A tagállamokban vannak arra vonatkozóan eltérő információk, hogy hogyan kellene ezt megfogalmazni. Vannak, akik inkább írásba szeretnék ezt foglalni, vannak, akik korábban ellene voltak ennek, de most már támogatják az írásba foglalást. Figyelembe kell venni, hogy ez mekkora adminisztratív terhet fog jelenteni. De ahogy már mondtam korábban is a szakbizottságnak, én nyitott vagyok ebben a kérdésben. Tehát nézzük majd meg, hogy az adminisztratív költségekről milyen információt fogunk majd kapni. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy sokkal egyszerűbb egy játékról vagy egy mosógépről megmondani, hogy Kínában, Máltán vagy Németországban készítették, mint egy darált húsról, amit csak megcímkézni lehet, hogy részben román, részben máltai és részben német eredetű. A címkézés hivatkozott arra, hogy hol született az állat, hol nevelték fel, hol vágták le, és ez a feldolgozott élelmiszerekre és húsra is vonatkozni fog. Mit javaslunk mi? Történetesen egy csomagot javaslunk, amit még nem fogadott el a biztosok kollégiuma, de remélem, hogy a következő hetekben erre is sor kerül. Valószínűleg még ebben a hónapban. Ez a csomag több állat- és növényegészségügyi intézkedést, illetve hivatalos ellenőrzést is magában foglal majd. Tehát megragadtuk azt a lehetőséget, amit ez az eset kínált nekünk. És kimondtuk azt, hogy nem elégedhetünk meg azzal, hogy azt mondjuk, hogy vannak irányelvek, és hogy eltántorító erejűnek és megfelelőnek kell lennie a szankcióknak, hanem ennél messzebbre kell mennünk, és azt kell mondanunk, hogy a pénzügyi büntetésnek arányban kell lennie azzal a nyereséggel, amit a bűncselekmény elkövetője szerzett ebből. Tehát ha valaki tévesen címkézett, direkt marhának címkézett valamit, amiben 20 vagy 40 százalék marhahús volt, és ezt tisztán az anyagi haszonszerzés érdekében tette valaki, mert a marhahús sokkal drágább, mint a lóhús, akkor a pénzbüntetésnek legalább akkorának kell lennie, mint amekkora a nyereség volt. Azért, hogy ez a bűn, az a bűncselek minden legyen kifizetődő. Ugyanis ha csak egy enyhe büntetőjogi szankció áll fenn, vagy ahogy a múltban, ha a hamis címkézésért elítélt személyek továbbra is fo, fo, folytathatták a tevékenységüket, anélkül, hogy akár ideiglenesen felfüggesztették volna. Természetesen, ha rossz üzenetet közvetítünk, akkor az lesz a végkövetkeztetés, hogy a bűncselekmény kifizetődő dolog és ezen kívül kötelezővé kellene tenni bizonyos fajta ellenőrzéseket bizonyos esetekben. Számottalan alkalommal a tagállamok túlmentek azon, amit mi javasoltunk. De valójában ez továbbra is csak a bizottság ajánlása. Azokban a konkrét esetekben, amikor felmerülnek ezek a problémák, akkor be kellene, hogy vezessük ezeket az ellenőrzéseket nagyon óvatosan próbáltam fogalmazni az élelmiszerbázissal kapcsolatban, ugyanis a német miniszter hasonlót mondott, mint amit ön is mondott az imént. Valahogy úgy hangzott, hogy az alacsony jövedelmi osztályok ehetnek lóhúst, akkor is, hogyha nem akarnak lóhúst enni. Én azt gondolom, hogy az elkobzott, hamisított árukkal minden tagállam azt csinál, amit akar, ameddig a, az újra címkézés megfelelően megtörténik. Tehát semmi baj nincs azzal, hogy ezeket az elkobzott húsokat szétosztják, csak azok, akik megkapják ezt, azoknak tudniuk kell, hogy mit kapnak valójában. De nem hallgattam ebben az ügyben, hanem kimondtam a véleményemet. Az alkohol. Yes, um, as regards the presence. Igen, az alkoholról akartam beszélni. A Sanko képviselője jelen lesz ezen az ülésen, és elnézést kérek, amelyet korábban erről nem beszéltem. Miért koncentráltunk ennyire a dohányra? Ez egy könnyebb célpont, mint az alkohol. Miért? Azért, mert az alkohol esetében csak a túlzott fogyasztás káros, a cigarettánál pedig már egyetlen szál is káros hatással van az egészségre. Van egy stratégiánk az alkoholal kapcsolatban is, és amikor ez lejár, akkor új stratégiát fogunk készíteni. Ha az alkoholegységek maximális árával kapcsolatban kérdez, akkor készítettünk tanulmányokat, amelyek kimutatták, hogy több esetben a költségvetési eszközök a leghatékonyabbak. A tanulmányaink azt mutatják, hogy mind a dohány, kérdésben, mint pedig a másik ügyekben azt láttuk, hogy amint megemeljük az árat, csökken a fogyasztás. Egyes országokban a burgonya chips árát emelték, mivel hogy ez káros az egészségre. Tehát ha a személyes véleményemet kérdezi, én teljes mértékben támogatom ezt a minimál árat, amit ön is mondott. Természetesen európai szinten figyelembe kell venni azt is, hogy ez összeegyeztethető-e a belső piaccal és magukkal a szerződésekkel. Erre én nem adhatom meg a bizottság véleményét, ugyanis nincsen közös álláspont, csak a saját véleményemet tudom mondani. Rendben. Azt hiszem, hogy még három kérdést be tudunk szorítani professzor Coridi Campos, Berrasszony és Sardemosza asszony. Köszönöm, egy nagyon közvetlen kérdésem lenne. Három-négy éven át a bizottság és a parlament aggodalommal figyelte, hogy az egészségügyel foglalkozó irányelv hogyan alakul. Két éve fogadtuk ezt el, de már is gyakorlati intézkedéseket igényel ahhoz, hogy a belső piaci perspektívához képest hatékonyan tudjon működni. Ez jó hír vagy rossz hír, hogy ezt megint felülvizsgálják? Köszönjük, ez volt a délután legrövidebb kérdése mostanáig. Bere asszony, en, önnek most ennél jobban kell teljesítenie. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, két témára szeretnék nagyon röviden rákérdezni. Az egyik az orvosi eszközök és a diagnosztikai eszközökkel kapcsolatos rendelet. Én ennek vagyok az előadója. Először is gratulálok a bizottságnak az elvégzett munkáért, egy nagyon jó szöveget készítettek. Ugyanakkor a kockázatosabb berendezések piacra helyezése úgy tűnik, hogy sem az iparágnak, sem a beteg jogi szervezeteknek nem felel meg. És úgy tűnik, hogy bizonyos orvosi eszközök, amelyek magas kockázata járnak és innovatív jellegűek, ott nem megfelelő az a megkeresett szervezetek szakértelme. Tehát szeretném megkérdezni, hogy milyen kollegiális és teljesen független vizsgálatot tudnának ezzel kapcsolatban végezni. A második kérdésem a semleges diagnosztikai eszközökre vonatkozik. Ezeknek nincsen káros hatásuk. Ezeket be lehetne -e foglalni ebbe a szövegbe, ugyanis ez is egy olyan probléma, ami felveti azt a kockázatot, ami a jövőben még inkább kiszélesedhet. Elnézést, a biztos úrnak el kell mennie. Tehát azt hiszem, hogy megkaptuk, hogy megkaptuk az üzenetét. Először még Seremus asszonyt szólítanám, elnézést kérek Berra asszonytól. Mondtam, hogy gyorsan kell kérdeznie. Köszönöm. Figyelemmel az idő rövid voltára kommentálom. Köszönöm, hogy eljött ezzel a csomaggal. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy véglegesítsük e ciklus végéig ezt a csomagot múlt héten elkészült a menetrendünk. Szerintünk van arra lehetőség, hogy be, lezárjuk a te, még a cikluson belül. Egy sor kérdésem volna, időm arra nincs, csak ezt akartam elmondani. Köszönöm. Mr. De Campos, sometimes no... De Campos úr, sokszor az, ha nincs hír, az a jó hír. Igen, mélyen elgondolkoztunk erről a dologról, azért is, mert ez év október 15-e a D-nap, amikor a határ, határon átnyúló irányelv hatályba lép, némi benchmarking mértékelésre, értékelésre szükség van, amikor az irányelv és a végrehajtása, a gondok lesznek az elején, akkor ezeket tudjuk kezelni. Még mielőtt felbukkannának, mint sem, hogy utólag tegyük. Továbbra is úgy hiszem, hogy az emberek általában saját hazájukban szeretik kezeltetni magukat az orvossal. Legalábbis nálam, nálunk ez a helyzet, ott a család, és, itt több, és a többi. Ám, hogyha egy, egy kampányt, egy tájékoztatási kampányt indítunk, hogy a betegek jogairól tájékoztassuk őket a határon átnyúló irányelv tekintetében a bíróság esetjogának alapján állva, egy jogi eszközbe összeolvasztva azt, ami eddig esett jog volt, vagy jog, joggyakorlat volt, akkor körültekintőek kell legyünk ezen irányelv tekintetében, mert lesznek kormányok, amelyek hát mondjuk nehezé teszik, hogy valaki a lista elére álljon, vagy prioritást kapjon, vagy felmerül a kérdés, mennyit kell fizetni, mert mondjuk egy belga, ha Németországban kezelteti magát, akkor belga tarifák, díjak alapján kompenzálják, és nem a német díjak alapján. Tehát vannak itt nehézségek, amelyeket igyekszünk előre várni, előre felmérni. A következő Vilniuszi informális egészségügyi tanácsra legalábbis napirendre akarjuk tűzetni ezt, mert az elnökség kell majd, hogy koordinálja az irányel végrehajtását. A célunk az, hogy október 25-e csak egy sima nap legyen a többi között, és nem a válság napja. A határon egészségügyi szolgáltatás irányel véletében. Ez tehát itt a fő pont, hogy az egyén mindenki külföldön kezeltethesse magát, akár pirításos alapon, miközben a hazai rendszere kompenzálja a díjakat, mikor visszautazik. Igen, azok a kom, az a javaslat, amelyet a szakbizottság tett az asztalra, a, az orvosi eszközök nem egészségügyi részét illetően lehet kompromisszumokat keresni, és szerintem lesz is ilyen, amely kielégíti úgy a szakbizottságot, mint a szankót a bizottságon belül. Michel, köszönöm a kommentárokat. Remélem, hogy a termék biztonsági jogszabály még egy ciklus alatt átmegy. De hát a múltban is voltak tapasztalataink, tudom, hogy május 26-a önöknek a D-nap, a partaszállás napja jövőre, és ezt követően a parlament tevékenysége némileg lassul majd. Úgyhogy amit elérünk a következő hét hónapban, az perdöntő lesz. A termékbiztonság irányelv és a többi irányelv sorsát illetően is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Elnök, köszönöm, elnézést, hogy sürgettem önöket, de azt hiszem, hogy sokat sikerült elvégezni, és azt is tudom, hogy önnek mennie kell. Köszönöm még egyszer, nagy öröm volt először fogadni önt itt körünkben, és várjuk a következő alkalmakat. Uh, um, Csak hogy tájékoztassam önöket, Tajani úr a Védelmi Albizottságban válaszolgatott kérdésekre a védelmi közbeszerzések és egyebek tárgyában. Üzentünk neki, hogy várunk rá, azt mondta, hogy siet.

Uh, uh, no, kollégák, megjött Tajani úr. Kérem mindenki foglaljon helyet. Megnyitottam hozzászólók listáját. Azt javaslom tehát, gondolom a koordinátorok akarnak hozzászólni. Rojtova, Korazebült asszony, bárki egyéb, aki itt van szerintem mindenki, azt javaslom, hogyha a koordinátorok egyet értenek, hárman vannak itt, fogyasszunk el egy kicsit a koordinátorok ülésének idejéből is, ha egyetértenek vele. Úgyhogy van kb. 40 percünk, biztos úr. Kephart. Asszony, Schwab úr, Rüla asszony, csak nézem. No tehát, nagy öröm számunkra, biztos úr, hogy ismét üdvözölhetjük Önt itt ülésünkön. Tudom, hogy nagyon sok érdekes projekttel foglalkozunk, a belső piac, a javak belső piac, a piacfelügyelet és egyéb projektek, amelyek például a Weiler asszony projektje, a rádiófelszerelések, gépkocsik, műszaki felügyelete, Manders úr, aztán egy vélemény az Ipari Szakbizottság részéről a 2005 stratégia a gépkocsi vonatkozásait illetően. Tehát van egy sor olyan témánk, amelyek az ön portfóliához tartozik, ezekről szeretnénk a beszámolni, amik a terveik. A következő időszakban a ciklus végéig. És aztán bizony a kérdések is felmerülnek képviselőtársak részéről. De biztos nem olyan izgalmas kérdések, ezek nem lesznek, mint a Védelmi Szakbizottságban feltett kérdések voltak, ahonnan jön. Megadom az út, hogy megnyitott tartson, expozét tartson, és aztán megnyitjuk a kérdések előtt. Én... Köszönöm, kedves elnök úr, elnézést kérek a késésért, de hosszú és nehéz vitába keveredtem a Védelmi Bizottságban a bizottsági közlemény kapcsán, amelyet a védelmi iparról fog közzétenni. Úgyhogy elnézést kérek, de itt voltam az épületben. Ezért értem ide ilyen soká. Akkor, kedves elnök úr, hadd mondjam el, hogy mindig is nagy öröm számomra az önök bizottságába lenni, mint ahogy már valószínűleg Borg biztos úrtól hallották, bizonyos információkat a piacfelügyeleti javaslat vonatkozásában február 13-án születtek meg. Ez volt az az anyag, amelynek alapján a biztosabb piacfelügyeletet szeretnénk az Európai Unión belül a fogyasztók számára biztosítani. Ez persze nagyon fontos állampolgáraink számára is. Sajnálatos módon nagyon sok termék nem biztos 2011-ben a gyors reagálású rendszer RAPEX 1556 alkalommal jelezte, hogy veszélyes termékek vannak a piacon. 27%-a ezeknek a textiliparból származott, 21% a játékok, 11% a gépjárművek, 8% háztartási gépek és 7% a kozmetikumok terén. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy elkerüljük az egészségre okozott károkat az állampolgárok számára. Vigyázni kell az egészségre, vigyázni kell a cégekre, de erőteljesen fel kell lépnünk a bűnözés ellen is, mert ezek a termékek, ezeknek a termékeknek az értékesítése nyilván ilyen láncokból származik, akár Európából, akár Európán túl. Úgyhogy jogalkotói szempontból, de politikai kezdeményezések terén is arra kell figyelnünk, mert az Európai Bizottság sok kezdeményezést fogalmazott meg a hamisítás leküzdése céljával, pontosan azért, hogy magyarázzuk el az állampolgároknak, hogy mik ezek a kezdeményezések, de azért is, hogy ne vásároljanak ilyen hamis termékeket. A második javaslat, rendelet javaslat a piacfelügyeletre vonatkozik. Ennek széles körül az alkalmazás és a hatája. Itt nem csak fogyasztási cikkekről van szó, hanem szakmai szempontból használt termékekre is, amelyeknek a szabványait harmonizálni kell. Ez nagyon fontos, mert még különböző normatív szövegek állnak rendelkezésre jelenleg. Egyetlen egy szöveget szeretnénk tehát elérni. A cél az, hogy hatékonyan koordináljuk a különböző piacfelügyeleti szerveket, felhasználni az ICSMS adatbankját, amelynek segítségével a különböző szervek gyorsan és napi szinten cserélhetnek információt. Ezen kívül megszertett az Európai Piacfelügyeleti Fórum, amelyben részt vesznek a különböző tagállami felügyeleti szervek, de ugyanakkor a különböző vállalatok képviseletei is. Ebben a csomagban, amely például a termékek nyomonkövetését is célozza, beletartozik egy második javaslat a piac felügyelet vonatkozásában, 20 közvetlen kezdeményezéssel például az, ez azt jelenti, hogy egy tagállamban végzett tesztet, annak eredményét fel lehet használni más tagállamokban is, anélkül, hogy meg kelljen ismételni ezeket a teszteket. Így meg lehet határozni, hogy milyen hatékonyak az ellenőrző rendszerek, és így biztosabbá tehetjük a felügyeletet. Ezen kívül különböző konkrét módszereket is ki fogunk dolgozni annak érdekében, hogy a különböző innovatív termékeket is lefedhessük, amelyeket egyébként nehéz lenne értékelni. Tehát szeretnénk, hogy a bizottság javaslatokat fogalmazhasson meg, úgyhogy továbbra is rendelkezésre álló Pejtikájnen képviselőnek, Sáldemoze képviselőnek, amennyire csak lehet. Ami a belső piacot illeti, az ipari termékekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata is az én egyik legfontosabb feladatom. Ennek keretén belül egyszerűsíteni kellene és aktualizálni a már létező normákat az ipari termékek terén, illetve szükség lenne a versenyképesség növelésére, ellenőrizni, hogy megfelelőek-e a már létező jogszabályok. Ebben a kontextusban munkánk olyan problémákra összpontosul, amelyeket egyrészt a fogyasztók, másrészt az iparág, illetve a civil társadalom jelzett. Április 17-én nyilvános konzultációra került sor, most vizsgáljuk a válaszokat. Azóta értékeljük azokat a területeket, ahol már történt valami az ipari termékek terén, és a nyár után kívánjuk megfogalmazni végleges formájában javaslatunkat. Ezen kívül a belső piac jó működése is célunk, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az önök szakbizottságának az eddigi munkáért, hogy segítsenek megfelelő és fontos szabványokat, normákat megfogalmazni az Európai Unió számára ahogyan ez a normatív szövegben is áll, azon tevékenykedünk, hogy az európai szabványosítást előkészítsük. Először is szükség van az átláthatóságra a szabványok terén, illetve a stratégia prioritás, amelyet ki kell dolgozni. A szabványosítás rendkívül fontos az iparpolitika terén, illetve az egyes ágazatokban is. A cél az, hogy közlemény formájában a bizottság elfogadja a programot, az éves programot a nyár után. A szabványosításnak nagy a hatása az állampolgárok mindennapi életére vannak olyan területek, amelyek rendkívül fontosak, például az egységes töltő kérdése. Az eddig értékelések szerint főigazgatóságomnál együtt az aláírókkal végül is pozitívnak mondható az eddigi együttműködés az érintettek között. 90%-ában az új mobiltelefonok modelljeinél 2012-ben az aláírók biztosították azt, hogy egységesen lehet tölteni ezeket a telefonokat. Úgyhogy van mit remélnünk. Mivel a szándéknyilatkozat határideje 2012 végén lejár, azt kértem, hogy az aláírók hosszabbítsák ezt meg legalább még egy évvel, hogy konszolidálhassuk az eddigi elért eredményeket. Sajnálatos módon nem sikerült önkéntes megállapodást kötni, ezért azt kértem a főigazgatóságtól, hogy készítsen egy tanulmányt, hogy értékeljük az eddig elért eredményeket, illetve felmérjük azt, hogy ö, hogyan lehetne megfelelő, ö, hogyan továbbot biztosítani a jövőre. Nyolc mobiltelefongyártó eddig aláírt egy olyan szándéknyilatkozatot, amelynek értelmében tovább lehetne lépni. A bizottság fel szeretné gyorsítani a folyamatot, eh, hogy megállapodás szülessen közöttük. Nagyon reméljük, hogy ahogy megszületik az aláírás, és aztán hatástanulmány születik, mert nyilvánvaló, hogy eh, segít, hogyha hangosan beszélünk ezekről a problémákról. És nyilván a fogyasztók eh, előnyére vál az, hogyha nem csak a normál telefonok, hanem az okos telefonok is illetve az iPad-ek, a fényképezőgépek és minden más ilyen berendezés profitálhat ebből. Ami a tiszta gépjárműveket illeti, a CARS 2020-as akció rendkívül jelentős. Nagyon fontos, hogy találjunk megoldást az akkumulátor töltés területén. A francia és az olasz kezdeményezés. Az olasz iparnál még azért vannak nagy cégek, amelyek a németekkel kollaboráltak, de végül is talán meg lesz a megállapodás. A Csen és a Csennelek csoportnak köszönhetően végül is nagyon fontos, hogy 2013. januárjában a bizottság elfogadott egy jogalkotói javaslatot, amely gyakorlatilag az elektronikus autó töltésének interoperabilitását biztosítja az Európai Unióban, úgyhogy nagyon reméljük, hogy a parlament is támogat minket a továbbiakban. Önök is tudják, hogy volt egy új kezdeményezés, egy jogalkotói javaslat, önöket is érinti ez. Most foglalkozunk ezzel, figyelembe véve a parlamenti jelentést, amelyet tavaly júniusban ö, fogadtak el, de itt is a cél az, hogy a különböző szolgáltatásokat ö, biztosítsuk, ö, és már 2015. október 1-ével lehessen alkalmazni. Van egy olyan rendelet, amely kötelezővé teszi az e hívások rendelkezésre állását a gépjárművekben, illetve a sürgősségi hálózatot biztosítani kell minden egyes országban. De természetesen az elfogadás még nem azt jelenti, hogy vége a munkának, mert minden érintetnek folytatnia kell a munkát, hogy hatékonyan működjön az e-call. Aztán a késedelmes fizetésekre vonatkozó irányelv. Nagyon jól tudják, hogy március 16-án járt le a határideje az irányelv átvételének. Szeretném tájékoztatni a bizottságukat, hogy eddig 18 tagállam jelezte a bizottságnak, hogy teljes mértékben átvették az irányelvet jogrendszerükbe. Ezen túl úgy gondolom, hogy végül is ez így is van. Egy információs kampányt szerveztünk minden tagállamban, bevontuk ide az állampolgárokat és a vállalatokat, a cégeket is, hogy megtud, tájékoztassuk őket az új normákról. És hogyha nem azt a határidőt céloz, mint amit mi. Végül is nem kell változtatni rajta. A 30 napos határidő az, amit mi javasoltunk, de ha náluk 15 van, akkor az megfelelő, mert nem lépi túl a 30 napot. A 30 nap az a maximális határidő, amit a jogalkotók javasolnak, és hát a cél az, hogy segítsünk a vállalkozásoknak, ha például egy tagállamban más a szabályzat, Hát semmi baj, a lényeg az, hogy megfeleljen az irányelv ö, szellemének, itt nem ö, kőbevésett a szabály. Tehát odafigyelünk arra, hogy az irányelv az egész Európai Unió területén megfelelően alkalmazásra kerüljön, és hát vannak olyan tagállamok, amelyek már is beindították a munkát, nyilván fontos az, hogy a különböző adóságok minél előbb befolyanak, mert nem vérezhetnek el a vállalataink az adminisztráció oltárán. Persze nagyon fontos, hogyha a vállalatok megfizetik rendesen az adójukat, akkor az ő adósaiknak is időben teljesíteniük kell kötelezettségüket. Köszönöm szépen. Well, thank you very much indeed for, uh... Nagyon szépen köszönjük nagyon széles körét fette le a témáknak, és azt hiszem, hogy nagyon sok kérdésünk van. Ki szeretne felkerülni hozzá szajszok listára? Tehát elmondom, kik vannak rajta. Schwab úr, Géphárt asszony és Rüla asszony, Reuter asszony, Konatszabilt asszony, Arias úr, Vajler asszony és Kanyecik asszony is itt van, Ligrip asszony, van-e még valaki? Szeretne valaki még rákerülni? Nem, senki. Akkor ö, hármasával fogjuk őket venni. Schwab úr, géphátasszony és Rüle asszony, és kérem, hogy ö, lényegre törő kérdéseket tegyenek fel. Így el tudjuk kezdeni a koordinátorok ülését ö, még nagyjából időben. Tehát vagy kérdések, vagy koordinátorok. Schwab úr. Tökéletes. Én mindig igyekszem lényeget törleni. Köszönöm biztos úr, hogy eljött körünkbe. Azt a javaslatát, hogy a gépjárművek tekintetében erősen harmonizált és egységesített rendszámokat bevezessék, ez rendkívül hasznos volna a fogyasztók szempontjából a belső piacot erősítve, akik nap mint nap határokon átutaznak. Ám két kérdésem volna egy másik témát illetően, ami már régóta nyomja a szívemet. Egyrészt szeretnénk egy kérdőívet felmérni a kifizetési irányelv sikeréről Németországban, és arról, hogy szükséges ennek a módosítása a német jogszabálynak megfelelően. Szerintünk nem szükséges, ám az Európai Bizottság, illetve az illetékes biztos írásban megerősítette ezt, és a berlini minisztereknek ezt tudomásul kéne vennie. Ez erre vonatkozóan, ha volna egy szóbeli válaszom. A másik, a építőiparban döntöttünk az építőipari termékek irányelvéről, amely bizonyos standardeket, szabványokat határoz meg, amelyek a bizottság hatáskörébe esnek, ezek nem rendeződtek el eddig. Egyes építőipari termékek gyártói számára ez nehézséget jelent. Lehetne mielőbb világosá tenni ezt a termékkört? Az önök részéről? Köszönöm. Uh, Mrs. Köszönöm, Gephardt asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm Tajelni úr a világos szavakat. És köszönöm azt is, hogy világosá tette azt is, hogy német ország nem kell módosítsa a jogszabályt a kifizetési késedelmek tárgyában. Ezt mondotta az imént, ám úgy támogatom azt is, amit Schwab úr mondott. Ha ezt tudatná a berlin minisztereinkkel írásban is, akkor az nagyban segítene bennünket, mert egy hatalmas vita folyik hazámban erről, és az európai Európára rónak egy olyan terhet, amiért egyáltalán nem felelős az Európai Unió jogszabályok köre. Nagyon fontos ezt világosan tudatni az állampolgárokkal. Szeretnék gratulálni az interoperabilitás és eszközök interoperabilitása tárgyában tett lépéseért a fogyasztók számára az nagyon nagy segítség, és nagyon előnyös. Nem csak a környezetvédelem, hanem egyéb témák tekintetében is nagyon sok megtakarítást hozhat ez. Az iparpolitikával kapcsolatos témát szeretnék most felvetni a szakbizottságunk állásfoglalása, amelyről te, holnap döntünk, erről szól. Úgy gondolom, meg kell köszönjem önnek, hogy beterjesztette ezeket a témákat. Tudnék a válság, amelyet, a gazdasági válság, amelyet most meg most élünk meg, azt mutatja, hogy azok a, a leg, azok a vállalatok szenvedik inkább a válságot, amelyek a szolgáltatásokra koncentrálták. És azok a gazdaságok viszont, ahol ipari tevékenység és szolgáltatás egészséges kombinációja adta a gazdaság gerincét, azok sokkal jobban állják a válság csapásait. Ez egy követendő példa, ez irányba kellene tovább haladnunk az iparpolitika tekintetében is. Uh, Köszönöm, Rüla asszony a voltak éppen kérdéseket már tisztázták. Én csak egy kéréssel csatlakoznék az építőrepei termékek rendeletére, a delegált jogi aktusok körében szervezve. Jó lenne, ha az Európai Parlamentet mielőbb tájékoztatnák lépésekről, hogy föl tudjuk dolgozni, és ezzel feloldjuk azt a jogbizonytalanságot, amely most még fennáll e termék, építőipari termékek körében. Uh, see if Dennis wants to come on the speakers list later, but ha, ha nem figyel oda, akkor nem tud felkerülni a listára, de talán majd valaki szól neki. Quanto riguarda il ritardo dei pagamenti, mi pare... Ami a késedelmes fizetéseket illeti, két kérdés hangzott el, egyértelmű rá a válasz. Ha Németország olyan normákkal rendelkezik, amelynek értelmében hamarabb kell fizetni, mint 30 nap, szerintem nem kell változtatni rajta. Ha vannak ö, írásos kérdések, utána nézek, ö, jogi szempontból is, de végül is úgy kell értelmezni, hogy itt maximális ö, határidőről van szó. Az irányelvet megsértenék, hogyha mondjuk 40 napot állapítana meg Németország. Az irányelvet persze a más a többi feleknek is meg kell vizsgálnia, ahogy ezt említették a képviselők is. De ami a határidőt illeti, ha egy országnál szorosabb a határidő, ez nem probléma. És ami a, abban az esetben főleg, hogyha az irányelv többi részét alkalmazzák. Ha például az egyik képviselőnek van egy kérdése Schwab vagy pedig Gebhardt asszonynak a, a bizottsághoz, akkor kérem, küldjék el nekem írásban, és én a jogi szolgálattal utána nézek, hogy egyértelműen megmagyarázhassuk, hogy a német szövetségi köztársaságban hogy kell alkalmazni ezt az irányelvet. Ahogy visszatérek az irodába, megkérem a főigazgatóságot, hogy vegyék fel a, a kapcsolatot a Német Szövetségi Köztársaság illetékes miniszterével, hogy megbeszéljék ezt a kérdést. Az én főigazgatóm mm, azt mondja, hogy az összes többi országban, még akkor Finnországban voltam, a finn eh, elnök is azt mondta, hogy én veszélyes eh, rasszista vagyok, mert túl sokat akarok fizetetni velük. Maximum 15 nap, ó, jaj, jaj. Hát sajnálatos módon eh, van, aki ezer nap után fizet. De teljesen természetes, mert a normatív szöveg abban a szellemben született, hogy mi történik, hogyha késedelmes kifizetés van. Ha kevesebb a határidő, szerintem jó. Természetesen akkor, hogyha az irányelv többi részét teljesítik, ezt majd a jogi szolgálattal egyeztetem. Végül is a kérdésre a válaszom egyértelmű. Már ma délután a főigazgatóságot megkérem, hogy vegye fel a kapcsolatot a Német Szövetség Köztársaság kormányával, azért, hogy semmiféle félreértés ne legyen. Ami az építőipari termékek kérdését illeti, a többi képviselő erre kérdezett rá. Úgy gondolom, hogy minden hivatalos folyamatot július 1-től tudok beindítani, amikor hivatalosan megkaptuk a, erre a jogot a 68-as cikk értelmében, az Európai Parlamenttel való együttműködés keretén belül, illetve a bizottsági elfogadást követően nyílik lehetőség arra, hogy hatályba lépjen ez a jogi aktus az idén ősszel. Tehát július 1-től és elkezdjük a hivatalos lépéseket. Köszönöm. Uh, uh, Köszönjük. A következő három hozzászóló, és kérem, hogy rövid és lényegre tör legyen, Reuter, Ratszabét és Arias kollégák. Reuter asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is, illetve a biztos úrnak az elmondottakért. Nagyon örülök annak, ahogyan megtárgyaljuk a kilenc irányelvből álló csomagot a jelenlegi elnökséggel és a tanácssal. De van egy kérdésem, ami fontosabb annál, mint ami mostanáig elhangzott. Ez arról szól, hogy a nyári időszámítás eltörléséről szól, mivel ennek ön a felelőse. Ez egy polgári kezdeményezés, több tagállamban polgárok milliói igyekeznek aláírásokat gyűjteni. És ez nem volt egy olyan nagy kérdés, de mégis zavarja a polgárokat. És már nincsenek azok az indokok, amik korábban fennálltak, például az energiafogyasztás. A média engem arról fogadott, hogy mit tesz a bizottság ezért, és szeretném megkérdezni, hogy ön hajlandó-e egyáltalán mélységében foglalkozni ezzel a kérdéssel? Ugyanis sok politikus számára ez egy apróság, de az európai polgárokat ez igenis zavarja, és a bizottság nélkül mi ezen nem tudunk változtatni. Köszönöm. Nagyon ügyes, hogy megtalálta, hogy Tajani úr felelős a nyári időszámításért. Talán ez a turizmus tárcához kapcsolódik. Rajca Bild asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom azokhoz, akik üdvözlik az új termékbiztonsági és piacfelügyeleti rendelet csomagot. Tajani biztos úr a késedelmes fizetésről és a B2B kereskedelemről szeretnék kérdezni, ugyanis ez az ön szellemi terméke. Svédországban a szerződések szabadságát szeretnék korlátozni azzal, hogy 30 napra csökkentik a vállalkozások közötti fizetések határidejét. És én azt tudom mondani, hogy ez nem megvalósítható. A szállodaiparban és a vendéglátóiparban ez a KKV-kat nagyon keményen sújtani fogja azokra a kisvállalkozásokra nem kéne ezt kiterjeszteni, amelyeknek nincs olyan készpénzelemlásuk, mint a nagy cégeknek. Azt gondolom, nagyon fontos, ezért kérdezem meg öntől, hogy mit gondol annak a szellemisége, amit mi itt elfogadunk, és amit Svédországban az ellenzék most kihasznál, az hogy, hogy jön össze? Nem biztos, hogy ez egy kérdés, de szerettem volna ezt megosztani önnel. Aztán itt van a termékbiztonság kérdése. E, itt egy pontosítást szeretnék kérni az eredet megjelöléssel kapcsolatban. Azt gondolom, a fogyasztók szeretnék, hogyha jobban követhetőek lennének a termékek, de nem tudom, hogy ön hogyan látja ezt. Ugyanis egy globális egymáshoz kapcsolódó lánc tapasztalható, egy tagállam olyan termékeket forgalmaznak, amit Ázsiában gyártottak, valahol máshol szerelték össze. Ez lehet egy textil, egy elektronikai termék, vagy bármi más. Hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy valóban hozzáadott értéket teremtsen a fogyasztó számára. És mi a helyzet a KKV-kkel és a további adminisztratív költségekkel? Van -e ennek valamilyen módja, elektronikus vagy digitális módon? E, kérnék erről egy kis magyarázatot, ugyanis egyesek azt mondják, hogy ez végső soron csak akadályozza a kereskedelmet. És végül pedig szeretnék gratulálni azért, hogy ilyen elkötelezett a női technológiai vállalkozók ügye mellett. A parlament digitális magazinjában olvasható az ezzel kapcsolatos cikk. Köszönjük, Arias úr! Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Tajani alelnök úrnak. Először is csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy a spanyol jogba való átültetésnél én segítkezhettem Kajeha és soria miniszterekkel együtt. Ez a kezdeményezés, ez az irányelv jó irányba mutat, ezek nagyon jó gyakorlatot teremtenek a KKV-k számára, így tudnak ők kilábalni a válságból. Én mindig azt az álláspontot képviseltem, hogy a KKV-k esetében meg kell próbálnunk elérni, hogy egyenlő feltételek mellett versenyezhessenek a legnagyobb vállalkozásokkal a közbeszerzésen keresztül. A nagy vállalkozások könnyebben hozzáférhetnek a közbeszerzések megbízásaihoz, mint a kis vállalkozások, de a digitális kereskedelem segít abban, hogy a KKV-k is eljuthassanak ide és így könnyebben tudnak ők is piachoz jutni. Ebben az értelemben még fontosabb, hogy a digitális környezetet megteremtsük, kellően kodifikáljuk. Ez hozzáadhat a digitális piac értékéhez, és segítheti a kisvállalkozások fejlődését a piacon. Köszönöm. Uh, Mielőtt Tajani úrnak megadom a szót, hogy válaszoljon, az utolsó fordulóban a Weiler asszony, Kernérty asszony és de Grip asszony kapnak majd szót, ez az utolsó kör lesz majd. Mindenki készüljön a nagyon-nagyon gyors kérdéseivel, most meg Tájárni úrnak adom meg az ott, hogy válaszoljon az előző körre. Very briefly. Nagyon rövid leszek. Nos, az első kérdés vonatkozásában a nyári időszámítás. Hát Először hallom ezt a kérdést. Vagy nem tudom, tudomásul vettem. Ami Koráca asszony kérdését illeti. Svédország a 18 ország egyike, amely jelezte a bizottságnak, hogy átvett az irányelvet. Megragadom az alkalmat, most válaszolva az önkérdésére, hogy tájékoztassam a parlamentet arról is, hogy azok az országok, amelyek már eddig jelezték a bizottságnak, hogy átvették Ciprus, Málta, Olaszország, Hollandia, Írország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Bulgária, Litvánia, Finnország, Lengyelország, Szlovénia, Franciaország, Ausztria, Észtország és Luxemburg, és az Egyesült Királyság. Most a bizottság értékelni fogja, hogy hogyan történt mindez, hogy, hogy vannak-e problémák, kell-e korrigálni a szövegben, hogy az irányelv korrekt, megfelelő módon kerüljön átültetésre. Úgyhogy az első kezdeményezés az lesz, hogy a többi tagállamnak felszólítást küldünk, hogy járjanak el ugyanígy. Nem hiszem, hogy abba az irányba haladnánk, amely önt aggasztja. Olyan normatíva ez, amely a már létező irányelvet változtathatja. Ha B2B létezik, akkor van derogációs lehetőség. A KKV-k voltak a kulcsfontosságú terület, amelyre rákérdezett. Tehát a KKV-k bejelenthetik és érvényesíthetik azt a szabályt, amely az állami és az magánszférára vonatkozik. Ami az irányelv eltültetését illeti, ez nem hiszem, hogy változtatást jelentene. Tehát minden olyan értékelés, amely jogi jellegű lenne, figyelmesen végrehajtásra kerül, és minden egyes szót értékel a jogi szolgálat, azért, hogy homogén legyen az átvétel. Mert ugye az egységes piacon nem képzelhető el, hogy az irányelv teljesen különböző képen kerüljön alkalmazásra, ez nem érdeke a fogyasztóknak. Mind a mellett, ha bármi megjegyzés megfogalmazódik az irányelv átvételét illetően, kérem tájékoztassanak. Már születtek például Olaszországban megjegyzések, és Olaszországban ö, is ö, született olyan anyag, amelynek értelmében az értelmezést tisztázzák. Úgyhogy gondolom, hogy Svédországban is hasonlóképpen fogunk eljárni, hogyha bármilyen konkrét probléma felmerülne. Ami a nyomon követhetőséget illeti. Mi egy normatív szöveget javasoltunk, amely eloszlataná eloszlatná a VTO aggájait, ami a bizottság régi szövegét jellemezte a nyomon követhetőségről. Ugyanis ez valóban nem garantálta a versenyt az import termékek nyilván nem európai termékek. A rendeletjavaslat, amelyet most a parlament és a tanács figyelmébe ajánlottunk, minden olyan termék esetében előírja a nyomon követhetőséget, amelyeket Európában gyártottak, illetve amelyeket importáltunk. Tehát minden terméket lefed. Ami az összeállított termékeket illeti, a VÁM kódex érvényesül, legalábbis az utolsó vagy legfontosabb változtatások. Hogyha például valaki vett egy olyan ruhát, ha ön vett egy olyan ruhát, ahol az van rá, vagy Made in uh, Europe, és uh, a gombot csinálták csak uh, Európában, az összes többi az Kínában készült, nem lehet azt mondani, hogy ez európai termék. Hogyha mondjuk a gombok készültek volna Kínában, és az összes többi Európában, akkor lehetne Made in Europe. Tehát itt is a vám kódex érvényesül. Nos, ami az utolsó kérdést illeti, Cruz alelnök foglalkozik a digitális kérdésekkel, mert így próbálunk garantálni minden egyes vállalkozásnak, a KKV-knek is egyenlő esélyeket. Úgyhogy a digitális ágazatra külön odafigyelünk, mi is. Úgyhogy nem tudunk most pozitívan válaszolni a Arias képviselő kérdésére. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönjük szépen. És most uh, Feiler kolléga. Danke, Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. El tudják képzelni, hogy én is a kifizetési irányelvre szeretnék visszatérni német szempontból, mint jelentéstevő. A kérdés az, hogy mikor lesz végrehajtva, és miképp ez az irányelv. Döbbenetes az, hogy egy irányelv, amelyet gyakorlatilag egyhangú többséggel szavaztunk meg itt, és a tanácsban is gyakorlatilag három tartózkodással egyhangulag ment át, most nehézség ütközik a végrehajtás során egy olyan irányelv, amely 14-15 cikkből áll össze, de viszont egyszerű és világos jogszabály, nehézségekbe ütközik az a benyomásom, és őszintén megmondom, nem vagyok olyan ö, ö, udvarias, mint az előttem szólók, hogy bizonyos tagállamokban szándékosan nem hajtják végre. Legalábbis hazámban, Németországban emlékeztetek arra, hogy el, eleve nagyon sokan ellenkeztek ellene, bár a végén Németország tartózkodott, de legszívesebben leg, leg, legszívesebben nem szavazott volna. A meghallgatás a Bundestagban sem volt túl lelkes, eredményű, és most meg nem igen hagyják végre. Úgyhogy szép dolog ez, biztos hogy világosságot akar teremteni, ám azt is mondta, hogy a német minisztereket kell közli a véleményét. De nem csak egy miniszterről van szó, hanem két liberális miniszter is. Tehát az, a ügy és a gazdaságügyi minisztérium is ludas a dologban, és még képviselők, akik régóta virkózunk ezekkel a problémákkal a jogalkotásban, és ezek eredményét nem mindig látjuk, szép példa arra, hogy jó jogszabályokat hozunk létre, amelyeket aztán otthon nem hajtanak végre, vagy nem kielégítően, vagy helytelenül hajtanak végre, vagy valami más módon sérül a végrehajtás. Az eredmény, aztán végül a negatív kudarcot mindig Brüsszel nyakába varják, nem arról beszélnek persze, hogy a tagállamban nem hajtották végre a közigazgatásban a jogszabályt, hanem ránk kenik a dolgot. Ez a folytonos siránkozás minden nagy pártban érzékelhető Németországban. Itt állunk a következő kampány előtt, és mindig azt mondják a kampány során minden párt gyakorlatilag, hogy Brüsszelből jönnek az ostobaságok. Szép, a, a, a, a sajtóban szépen terjesztik ezeket a híreket. Emlékeztetek egy tanulmányra, amelyet a KKV körében ö, egy felmérést végzett a tanulmány, arról, hogy milyen segítséget kapnak Brüsszelből. Nagyon sok kritikus vélemény hangzott el a REACH végrehajtását, illetően nagy, nehéz projektek, például a REACH irányelv tekintetében nagyon nehézségek vannak, és erről számoltak be a KKV-k. Ám egy dolog látszott a leg... egy dolgot dicsértek a KKV-k, a kifizetési forgalmak irányelvét emelték ki, hogy ez nekik nagyon fontos, és nagyban segített, segíteni az ő munkájukat. Ugyanakkor ez nagyon sok komoly újság sem hozta le hírként ezt az eredményt. Tehát a parlament tovább kell figyelemmel kísérje ezt az év végig, hogy az irányelvet nem csak proforma hajtsák végre, hanem ténylegesen végrehajtsák. Németországban a második pont, amiről röviden szólnék, az, hogy nagyon örömteli és pozitív kijelentésnek tartom a harmonizált adapterek ügyét, ez a felhasználók és fogyasztók és az ipar szempontjából a távközlési eszközökre vonatkozó irányelv tekintetében, ám ide tartozik az is, hogy az ipar egy önkéntes kompromisszumot kötött, és ezt felmondta. Azt mondta, a jövőben nem érdekli az ipari vállalatokat ez az együttműködés. E, Feltveti ez a kérdést, hogyan alakulhatott tíz? Elég hosszú ideig jó együttműködés volt tapasztalható a bizottsággal, megállapítható lett volna, hogy az adapterek és más kiegészítő eszközök gyártása nagyon nagy profitot hoz. Talán többet, mint maga a mobiltelefon gyártása és eladása. Ez állhat a dolog hátterében. Ez a beépíthető armatúra, amelyre vonatkozóan kötelező jövőbeli tervezést kellene megkövetelni. Ha az ipar nem akarja önkéntesen ezt vállalni, vagy felmondja a vállalását, akkor jogszabályként kell ráróni az iparra ezt a kötelezettséget. Bár nagyon eltérnek ezzel kapcsolatban a vélemények. Thank you very much, Mrs. Kalniet. Köszönjük szépen, Kalinetti asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretném a biztos úrat megdicsérni azért, hogy elkezdte meglátogatni az exportházakat az Európai Unióban. Ez segít a vállalkozásoknak, az európai cégeknek az új partnerek szerzésében a jelenlegi kereteiken kívül. Szeretném megkérdezni, hogy tervezi-e folytatni ezt a kezdeményezést. Folytatja -e ezt a második fél évben. És a mandátum a további részében 2014 során. Talán javasolhatná ezt a főigazgatóságának. A szakbizottságunk tagjai is időben kaphatnának így információt ezekről a látogatásokról, és tájékoztathatnánk a mi vállalkozásainkat és az érdekelt feleket. Ez erősíteni Európa pozitív imázsát, ugyanis jelenleg ez nem annyira pozitív. Azt gondolják, hogy Európa minden túlszabályoz, de nem segíti a vállalkozásokat. És végül Tigrip asszony. Köszönöm, elnök úr. És alelnök úr, egy nagyon rövid kérdéssel szeretném egy kicsit kiszélesíteni a ma délutáni eszmecsere körét. Azt szeretném kérdezni az alelnök úrtól, hogy a nagy európai ipari bajnok kifejezés az mit jelent számára? Ez a versenypolitikában eh, jelent meg, ez mindig lehetővé tette az, az európai eh, nagy ipari bajnokok megjelenését. és megkérdezném, hogy más témákban is véleményt nyilvánít el, csak a szűk hatáskörében. Köszönjük, Legrip asszony, ez egy jó kérdés volt. Biztos úr. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Azonnal válaszolok, és köszönöm ezt az igen értékes munkát a késedelmes fizetések irányát témájában. Az én szándékom az, hogy ezt minden Európai Uniós ország figyelembe vegye, tiszteletbe tartsa, független attól, hogy mi a mérete, milyen kormánya van. Mert ki kell fizetni azokat a vállalatokat, amelyek állami kormányokkal dolgoznak. Ugyanis most azért haldokolnak a KKV-k, mert óriási adóságállományt halmoztak fel velük szemben. Úgyhogy minden kormányjal kapcsolatot tartok, és tájékoztattam az Európai Bizottságot. Németország még nem kapta meg az irányelvjavaslatot, Franciaország egy keret ö, tervezetet készített, úgyhogy várjuk. Ö, nem akarunk ö, a Német Szövetségi Köztársaság belső vitáiba belefolyni, végül is, hogy is fogalmazzak, ami a bürokratikus realitásokat illeti, a politikai mérleget jobban szeretik, mint a növekedés politikáját. Hogyha nálunk is mindent kifizetnének az én hazámban, milyen jó lenne, mert tudom, hogy milyen borzasztó nehézségeket támaszt mindez. Mi itt a bizottságnál is, gondolom a parlamentben is azért kell tevékenykednünk, hogy mindenki alkalmazza ezeket a normákat. Úgy, hogy a két kompetens miniszternek Németországban további információt kell kérni és ha Németországnak szüksége van bármi további segítségre, szívesen megadjuk. Ami a töltők harmonizációját illeti. Néhány nappal ezelőtt, ahogy már mondtam, 8 termél, előállítótól, termelőtől kaptunk levelet, miután én úgy döntöttem, hogy kicsit hatékonyabban lépjünk fel, úgy döntöttek, hogy azt mondják, készek arra, hogy a kezdeményezést megismételjék. Tehát most műszaki szempontból értékeljük ezt a levelet, hogy kezdeményezésem önkéntes megoldást hoz-e, hogy a termelők, a, a gyártók megállapodjanak egymással, vagy, és leállíthatom-e ezt a gőzgépet, amit beindítottam. Remélem, hogy ennek segítségével konkrét válaszokat adhatunk az állampolgároknak. Nos, ami a missziókat illeti, a növekedés vonatkozásában folytatódnak, ami az orosz köztársaságot illeti nyilván oda is megyünk, Moszkvába is megyek, és Szentpétervára. Aztán júliusban Potocsnik biztossal egy delegációban veszek részt a zöld gazdaság témájában Kínában, aztán a nyári szünetet követően Myanmarba megyünk, Vietnámba, majd 2014 elején Kanadába, Ausztráliába. Vagy aztán jön majd az új biztos, és meglátjuk, hogy akar-e nemzetközi formát ölteni az iparpolitikának. De nyilván minden egyes vállalkozás, amely részt kíván venni ebben a kezdeményezésben, üdvözöljük. A weboldalunkon mindig nyilvánosan elérhető minden kezdeményezés, úgyhogy nagyon szívesen bevonjuk őket is ebbe. Madame Le Grip kérdésére válaszolva, azt szeretném elmondani, hogy pillanatnyilag küzdünk európaiként globális szinten. Vannak szabályaink a verseny területén, amit tiszteletbe kell tartani, de úgy gondolom, hogy tárgyalni kell, ha van rá alkalom, arról, hogy az állami támogatásokat felülvizsgáljuk, Almunia biztos úr foglalkozik ezzel. Nem csak a verseny szempontjából, hanem azon szabályok szempontjából, amelyekkel védjük. Az 57-es szabály értelmében a verseny Franciaország, Németország, Olaszország és Belgium között folyt. Ma a verseny már globális méreteket öltött, és úgy gondolom, hogy el kell gondolkodnunk azon a lehetőségen, hogy az európai vállalatok számára lehetőséget kell biztosítani az, hogy arra, hogy versenyezzenek, küzdjenek a, a kínai, indiai, amerikai, orosz, brazil cégekkel. Nyilván el kell gondolkodni ezen a témán, nem taburól van szó, nem tabu témáról, mert én mindig elmesélek egy kis történetet. Az első feladatom Rómában, az egyetemen jogból a következő volt. A filozófiai tanárunk megkérdezte, hogy tudjuk-e, hogy miért a folyó partjára épült az igazságügyi palota a 18. század végén. Azért, mert a jog még mindig ugyanaz, a törvények viszont változnak, ahogyan a jogot alkalmazzuk. Tehát a verseny eh, nagy érték, hogy megerősítsük a gazdaságot. Azt kell megvizsgálni, hogy hogyan alkalmazzuk a jogszabályokat, hogy érvényre juttassuk a versenyt. Ezek jók-e, vagy nem, változtatni kell-e valamit. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy olyan versenyszabályokra van szükség, amelyek lehetőséget teremtenek mindenki számára az Európai Unión belül, de ugyanakkor szükség van más szintű versenyszabályokra is, amelyek az európai vállalatok számára teszik lehetővé azt, hogy képesek legyenek küzdeni a globális arénában. Ezt meg kellene vizsgálni. Például, hogyha megnyer egy pályázatot Kínában egy cég, és ez az európai cég ö, alvállalkozóval kell, hogy dolgozzon egy KKV-val, akkor ne, nem szabad elfeledkezni mindenkiről. Én nem tudok válaszolni erre a feltett kérdésre, csak gondolom, hogy minden egyes ágazatban ö, van ilyen probléma. Ott van az acél problémája. Ottinger biztos is ugyanezt gondolja a kollégám. Azt kell megvizsgálni, hogy hogy játsszuk le a meccset. Ha csak európai síkon, az egy dolog, de ha globális szinten, akkor bizony mérlegelni kell, hogy mit tegyünk. Nyilván lesznek új szabályok az állami támogatások terén, Almunia kollégám fogja ezt megfogalmazni és javasolni, és gondolom majd megvizsgálja a parlament is. A bizottsági álláspont nem változott, de szerintem nyilván meg kell vitatnunk ezt egymás között. Talán olyan terület ez, vagy olyan téma, ami még ma is jól működik. Ez az egyik álláspont. Én úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni a globalizációt, nincs már Szovjetunió, Kína az Kína, Mexikó, Brazília, már egészen sokat változott, már nem 57-ben élünk, és mi van Afrikával, meg Kínával. Ugye meg kell értenünk azt, hogy mennyit változott például a nők és a férfiak szerepe a politikában is, és értékelni, hogy mi lesz a következőkben. És nyilván mindig meg kell védeni a verseny elvét, de hogy mit tegyünk, én azt gondolom, hogy először is meg kell vitatni ezeket a kérdéseket. Good, well, thank you. Köszönöm, biztos úr. Tényleg, hogy eljött. Nagyon izgalmas kérdéseket és válaszokat tettünk fel, de kaptunk kulcsfontosságú dossziók, dossziékről van szó, hallott a rádióeszközökről, mobilfondiakról, mobiltelefondiakról, és így tovább lesz itt még témánk a struktúrált párbeszéd sorozatában. Ez az éves kör utolsó állomása, ám biztosan elfogadja majd meghívásunkat a jövőben is. Talán a ciklus vége felé egy visszatekintést adva arról, hogy mit értünk el közösen. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Ezzel zárom a formális szakbizottsági ülést, és most újra alakulunk, mint koordinátor ülés rögvest még hozzá, úgyhogy azt kérem, aki nem vesz részt a koordinátorok ülésén, hagyja el a termet. Holnap kilenckor találkozunk, amikor is elkezdjük napirendünket azzal, hogy megvitatjuk azt a javaslatot, mely a közintézmények weboldalainak hozzáférhetőségét taglalja majd, egy prezentációval kezdünk, és aztán 10 órakor folytatjuk. Köszönöm.